beszédünket. Összességében az emberi jogok sérelméről van szó, ez alatt a pont alatt, és konkrétan a következőkben a Maldív szigeti helyzetről beszélünk. Először a szerzők, az indítvány szerzőivel kezdünk. Kora úr az első. Köszönöm szépen, elnök úr. A Maldív eh, szigetek, ez nem csak az a gyönyörű ország a kék lagunákkal, a gyönyörű strandokkal, tengerpartokkal, hanem ez egy ország, ahol rengeteg jog sérül, emberi jog, és bangladesi, indiai emberek, akik a luxus körülmények között dolgoznak, ezeket viszont kizsákmányolják. Az igazságszolgáltatás helyzete is olyan, hogy számos embert igazságtalanul, jogtalanul perelnek be, és börtönbe vetnek, nincsen tolerancia, nem lehet közvélemény előtt vitát folytatni, kínzást alkalmaznak, és egyéb tényeket is felsorolhatnánk. A nők diszkriminációja, a politikai jogok korlátozása, a polgári jogok korlátozása, de a legsúlyosabb jogsérelem az, hogy politikai, gyakor, politikai nyomást gyakorolnak arra, hogy újra bevezessék a halálbüntetést. Igen, és határozottan fel kell lépnünk a halálbüntetés ellen, ezt ki kell fejtenünk, hiszen a halálbüntetésre az élethez való jogot sértjük meg. Köszönöm szépen Koraó úrnak. Lambert asszony másfél percben kap szót. Köszönöm szépen. Ő a dél-ázsiai delegáció vezetőjeként szeretnék hozzászólni. Ide tartozik ma Maldiv szigetek is, igenis komoly aggodalomra okot az ottani helyzet. Hallottuk az imént, mi történik. Arra számítunk, hogy bevezetik a halálbüntetést újra, amit az 50-es évek óta beszüntettek. Ez aggodalomra okot. Az új alkotmány tíz évnél is fiatalabb a Maldiv szigeteken, és látjuk a folyamatát annak, hogy a demokratikus fejlődést elakasztják helyenként, inkább visszafelé mutató jelek vannak a fejlődésben. A demokratikus intézmény rendszert károsítják, nincsen hatalommegosztás, mindenek előtt az igazságszolgáltatás nem független, ez egy nagyon nehéz ügy. Egy pártatlan igazságszolgáltatást akarunk, ahol egyenlőek az emberek a bíróság előtt, a jog előtt, és megfelelő törvényeket alkotnak minden egyes személyre nézve ugyanazt az örvét alkalmazzák, vonatkozik ez más idelnökre is. Az igazságszolgáltatás munkáját javítani kell. Egyébként az összes politikai párt elismeri a Maldiv szigeteken, hogy javítani kell a minőséget az igazságszolgáltatásban. Független intézmények legalább ennyire fontosak még az Emberi Jogi Bizottság ellen fellépnek, a médiát elnyomják, és nem marad hely a civil társadalom számára sem. Nincsen hely a demokratikus ellenzéknek. Minden esetre rossz irányba indultak el, ezért igenis fontos, hogy az állásfoglalásunkkal erősítsük a fellépést a rezsim ellen. Köszönöm szépen. Depré úr, parancsoljon. Szintén szerző. Uh, Elnézést, elnök úr. décrivent le plus souvent une expérience quasi paradisiaque. Azok, akik a Maldív szigeteket csak a nyaralásról ismerik, azok csak a paradicsomi állapotokat ismerik, és nem tudják, hogy milyen szörnyű állapotok uralkodnak. 2014-ben újra bevezették a sáriát, újra halálbüntetést vetnek ki. egy, egy 7 éves gyereket is halára ítéltek, de a felnőtt koráig börtönben kell lennie. Úgyhogy rendkívül borzasztó súlyos büntetések vannak. Kedves biztos úr, a, látja, hogy az Európai Parlament is folyamatosan felveti ezt a témát, és végig kell gondolnunk ezt a kérdést, és fel kell vetnünk ezt a témát, és különbséget kell tenni a nyaralóhely és az olyan ország, és az ország között, amely az emberi jogokat lábbal tiporja. Köszönöm szépen. Most pedig az egyik szerzőnek adom meg a szót, Tanok úrnak másodperc. Elnök úr, Mávar Nasidot 2008-ban választották meg elnöknek, Jamin Gayum évekig diktátorként lett el. Mohamed Nasheed azt mondta, hogy demokratikusan megválasztott elnökként sokat javít majd egy, a, a, a globális felmelegedés nyilván veszélyezteti a Maldív-szigeteket. Nasidot egy puccsa távolították el, Gayum lánya a külügyminiszter, Nasid támogatóit, ahol lehet elnyomják, saját pártjának tagjait is egyébként. Állítólag Gajumot meg akarták ölni, most az alelnököt tartóztatták le, őt ezzel. Úgy tűnik, hogy Gajum egy egypárt rend, elnyomó rendszert épít újra Eh, volt testvére modellje alapján radikális eh, iszlám csoportokhoz eh, dörgölözve. Éppen ezért azt kérjük, hogy célzott szankciókkal és beutazási tilalommal sújtsunk le a kormány tagjaira, hogyha nem így járunk el, akkor Mohamed Nasid volt elnök szabadon bocsátását nem érhetjük, illetve azokat a reformokat sem olyan nagy szükség van a Maldív szigeteken. Köszönjük! Még egyszer, még következő szerzők Köván úr egy percben. Köszönöm elnök úr, tisztelt biztos úr! A Maldív szigeteken a helyzet három, három szempontból is aggasztó. Először is a demokrácia működése vagy nem működése az állami intézmények elfogultsága, harmadik pedig politikailag motivált nasidügy. Az alapvető jogokat, például a tüntetéshez való jogot, a, a szólásszabadságot, a gyülekezési jogot és a média szabadságot lebatiporják, ez aggasztó az igazság szolgáltatás átpolitizáltsága is aggasztó. Nasid volt elnök kirakatpere ezt jól mutatja. Az egész eljárás teljesen hibás, éppen ezért egy összpárti egyetértéssel javasoljuk azt, hogy a Maldív kormány tagjaival szemben célzott szankciókat alkalmazzunk. Köszönöm. Verzsia asszony következik szerzőként parancsolja. Merci. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban a történelme során először tartottak több párti választásokat, ugyanakkor a demokratikusan megválasztott, megválasztott elnököt egy puccsal távolítottak el, és egy kirakat per alanye az az ENSZ jogi főbiztosa is kimondta Maldiv szigetekről, hogy mennyire gasztó az emberi helyzet. Ez, ez szimbolikus valóban, hiszen 1700 ember tartanak fogva politikai okból. Tovább folyik ez, a, ez az elnyomás, politikai elnyomás. A Teljesen elfogadhatatlan a helyzet, pedig a Maldív-szigetek egy olyan ország, amely a régióból a legtöbb embert küldi az iszlamista, szélséges iszlamista csoportokba. Ezért egy olyan törvényt is elfogadtak a közelmúltban, amely mindenféle tüntetés gyakorlatilag tilt, és befejezem mindjárt elnök úr, a Tudjuk, hogy az éghajlatváltozás fenyegeti ezt a kis országot, ezért az Európai Uniónak mindent meg kell tenni, és segítsen a Maldiv szigeteken, főként azért, mert megvan erre a lehetőségünk. Köszönjük, Verzsia asszony, következő és utolsó szerző, Pánceri úr, szintén egy percre kapszott. Köszönöm, elnök úr. Nagyon aggaszt bennünket az, hogy eh, hogyan alakul a helyzet a Maldiv szigeteken. A demokratik etikus normák be nem tartása igencsak aggasztó. A politikai ellenzék teljes elnyomása és elfogadhatatlan. Az ENSZ normákhoz kell tartani magát a Maldív szigetek kormányának, ezért felszólítjuk a Maldív kormányt arra, hogy Nasid volt elnököt bocsássák szabadon, tisztességes bírósági eljárás jár mindenkinek. Ez a legkevesebb, amit követelhetünk, arról is beszélve, hogy az állami erőszak minden formáját szüntessék be a békés tüntetőkkel szemben, a politikai ellenzékkel szemben. Sürgős reformokra van szükség, hogy garantálni lehessen az igazság szolgáltatása, a bíróságok függetlenségét, autonómiáját. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a frakciók szonokai következnek. Néppárt Predor. Köszönöm szépen, Préda úr, köszönöm szépen. Nem először kerül sor arra, hogy a Maldiv szigetekről beszélünk, ezt már megtettük, amikor utaltunk arra, hogy a helyzet egyre romlik a Maldiv szigeteken. A legutóbbi elnököt, a korábbi elnököt Násidot bebörtönözték, és most már, most esetleg orvosi okokból lehetővé teszik azt, hogy otthoni fogvatartásban, házi őrizetben legyen. Ez az ország korábban jól működött, de aztán mindent a feje tetejére, minden a feje tetejére állt, Kukán, elne, ö, ö, Kukán úr is mondta, hogy itt egyéni szankciókra van szükség, a felelősök egyéni felelősségre vonására. Elfogadhatatlan, hogy a bűnösöket nem büntetik meg, hogy elnyomják az emberi jogokat és a más véleményt. Köszönöm szépen a szocialisták nevében most Howitt úré a szó. Tessék, Richard a jelenlegi eh, emberjogi helyzet a Maldív szigeteken nem éppen lapra való. Eh, a sürgőségi helyzetet eh, hívtak ki hat, évre, hat napra, aztán a demokráciáért küzdő újságírókat üldözik, nem csak az emberi jogok, újságírók és a politikai másként gondolkodók, hanem a diplomaták is veszélyben vannak, több mint 200 dzsihadista ment Irakba, Maldiv a Maldiv szigetek több dzsihadista harcost küld Irakba és Szíriába, mint más, akár melyik más ország. A sária jogot akarja továbbra is alkalmazni az elnök, és ez a radikalizációt még csak erősíti, ahelyett, hogy csökkenteni. Azt kértük az Európai Külügyi Szolgálattól, hogy a Maldív emberjogi helyzetről figyelmeztetést fogalmazzon meg, és célzott szankciókat fogalmazzon meg időközben. Egy Nashide elnök kivégzésére egy kivégzi, kivégző um, kamara jött létre, és azt gondolom, hogy ez egyértelműen mutatja, hogy a helyzet visszafordulhatatlanul megromlott. Köszönöm szépen, azt hallottam, mondja az elnök, hogy néha túl gyorsan beszélnek a képviselők, úgyhogy legyék, legyenek szívesek egy kicsit lassabban beszélni. Most Nárt képviselő következik az Alden nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Sok minden elhangzott már, biztos úr. Nyilván fárasztó ugyanazt hallgatni, folyamatosan. Az Európai Parlament frakciói azonban mindannyian egyet értenek azzal, és senki nem mond más véleményt, tehát a valóság tényleg nagyon súlyos a Maldív szigeteken. Most nem fogom felsorolni, hogy milyen emberjogi jogsértésekre került sor ebben az országban, hallottuk már az előző hozzászólóktól. Amit azonban szeretnék elmondani, hogy, ha, hogy nem tudunk a szavaknál tovább menni, nem tudunk tettek mezejére lépni, ez nem jó. Ezért lehető, e, ezért be kell vezetni azt, hogy bizonyos antipszichetikai személyek bejussanak az Európai Unióba, az Európai Uniós vagyonunkat be kell fagyasztani, és meggondolni azt, hogy a Maldiv szigetekre utazik-e valaki, vagy nem, mert különben csak két eh, színűek maradunk. Köszönöm, Rivázi képviselő következik a zöldektől. Köszönöm szépen, eh, elnök úr, hogyha látjuk az E, e, hogy az európai polgárok mit gondolnak a Magyar szigetekről, hát ez a földre szállt paradicsom, e, gyönyörűségesen szép szállodák vannak, de az ott élő emberek szörnyű körülmények között élnek. Nasir elnök volt az első olyan elnök, akit demokratikusan választottak meg, azonban még mindig bíró, bíróságon van, illetve még mindig fogvatartás alatt van. Korrupt az egész rendszer, a a halálbüntetést újra végrehajtják, akár egy 7 éves gyereket is halára ítélnek, és felnőtt koráig börtönben tartanak, és folytathatnám a sort. De mit tehetünk? Én azt gondolom, hogy mielőtt, hogy először is az utazási irodáknak kell reagálniuk, ne javasolják ezt a lehetőséget a nyaralni kívánóknak. A turistáknak is mondom, hogy ne menjenek a Maldív szigetekre nyaralni. E, ez, ezzel ugyanis azt az egyetlen ágazatot támogatják, amely még működik ebben az ágazatban, ez a turizmus szankciók, pedig mi vagyunk, mi vagyunk a szankciók, azok a turisták, akik nem mennek a Maldiv szigetekre nyaralni. Az Európai Unió a második kereskedelmi partner a Maldiv szigeteknek, és megfelelő lehetőséget kell találnunk célzott intézkedéseket a kormány kiszolgáival szemben, és az Európába való utazás megtiltását, mindannyian mi is felelősök vagyunk a Maldiv szigetéki helyzetért, nekünk is reagálnunk kell. Köszönöm. Zim, Madame Riazi. Rivázi asszony, kék kártyás kérdést szeretne föltenni önnek, tessék, valaki? Csárnecki úr. Köszönöm szépen hogy elfogadja a kérdésemet, és gratulálni szeretnék a hozzászólásához, csak egy kérdésem lenne. Be kell vallanom. Nem csak ezzel a témával kapcsolatban merül ez fel. Nekünk az Európai Uniónak a turizmus bolykotjának az eszközét is használnunk kell -e? Ezzel egyetértek, hogy igen, Eh, és gazdasági eh, nyomást is kellett gyakorolnunk az országra. Azt hiszem, hogy ez lenne az egyetlen hatékony eszköz, Rivazi asszony. Én teljes mértékben egyetértek, és ezért szóltam hozzá. Eh, többen is felelősek vagyunk, mi is felelősek vagyunk, és hogyha mi a Maldiv szigetekre megyünk nyaralni, akkor mi is felelősök vagyunk. Az, a turista ügynökségek, a, az utazási irodák, és mondják el az utazni vágyóknak, hogy ne menjenek a Maldív-szigetekre, mert ezzel csak a hatalmon lévő kormány támogatják. Ami a kereskedelmet illeti, ha mi kereskedelmi partnerek vagyunk, akkor ebben is nyomást kell gyakorolni. Hogyan tudjuk rávezetni e, a kormányt arra, hogy tegyen valamit, hogyha nem helyezünk rájuk nyomást. Mindannyian e, cinkosok vagyunk, ha nem teszünk semmit. Kastardó képviselő következik az EFTD nevében. Tessék egy Grazie, Presidente. Non è la prima... Köszönöm szépen, elnök úr. Nem első alkalommal beszélünk a Maldív szigetekről itt. Ez egy ország, amely a turisták számára paradicsom, viszont a demokrácia az emberi jogok szempontjából pokol. A jelenlegi kormány rendkívüli módon autoriter hatalmat alakított ki, a bíróságokat politizálták, a korrupció, intolerancia jellemzi az országot, és és látjuk, hogy Daesh ISIS zászlókkal vonulnak az utcákon helyenként. Ott kerül erre sor, ahol az, számos turista pihen, és erről nem beszélnek. Még mindig azt mondják, hogy az idegenforgalmi cél a Maldív szigetek, de az ott élő lakosságnak a pokol maga. A klímaváltozás nyilvánvalóan egy fontos, komolyan veendő téma. A korábbi elnök eh, megpróbált ezzel foglalkozni, de még már börtönben van azóta. is súlyosan sérül az emberi jogok és az jogállamiság kérdése. Eh, le kell állítanunk az idegenforgalmat, gondoskodnunk kell arról, hogy a demokraták a Maldív szigeteken támogatást kapjanak. Poszpisli úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, konszenzus van abban az összes képviselő vonatkozásában, hogy tennünk kell valamit a Maldív szigeti helyzetekkel kapcsolatban. Nem csak beszélni kell róla. Egy dolgot szeretnék hangsúlyozni is engem nagyon érdekel, hogy mi történik a demokráciával a világon, és hogyha a jogállamiságról, a jogrendekről beszélünk, akkor megalapíthatjuk, hogy romlik a helyzet, az igazságszolgáltatás egyre nehezebb helyzetbe kerül, a korábbi elnök őt elűzték, nem csak ezért, de főleg azért, mert rámutatott, hogy korrupt az igazságszolgáltatás, a bírók korruptak. Ezért felhívom a figyelmet arra, hogy lemondatták, visszahívták a főügyészt is, a legfőbb ügyészt is. Egyszerűen nem létezik tisztességes jogrend a Maldik szigeteken. Támogatom tehát a kollégákat abban, hogy ez befolyással van az emberekre, az ott élő emberekre. Igenis be kell fagyasztanunk a vagyonokat, tulajdonokat külföldön. Köszönöm egy percben. Krisztia kolléga. Krisztia kolléga. Köszönöm. Nagyon aggaszt engem az, ami a Maldiv szigeteken történik. Sajnos egyre inkább azt látható, hogy a civil társadalom és a média képviselőit elnyomják, és agresszió érzik ő, éri őket. Az elmúlt években elmúlt évekhez képest jelentősen romlott a helyzet, ugyanis ugye néhány évvel ezelőtt szabad választásokat szerveztek. Az ellenzék egyik vezetőjét börtönbe zárták és terrorizmusra vádolják. Más ellenzéki képviselőket, illetve vezetőket úgy ítéltek el, hogy nem tartottak figyelembe, vettek figyelembe semmilyen nemzetközi igazságügyi normát. Sajnálatos módon egyáltalán nem beszélhetünk átláthatóságról. Ebben a helyzetben aktívan és pro, proaktívan kell föllépnünk, hogy be, befolyásolni próbáljuk a helyzetet, és megpróbáljuk elérni a jogállamiság állapotát. Köszönöm szépen, Polcsák úr, Képzett, következik egy perc. Mě naplňuje skutečně velkou hrdostí ta neuvěřitelná jednota, která je slyšet z toho. Köszönöm. Nagy büszkeséggel tölt el a, az egység látványa, amit itt tapasztalok most ebben a parlamentben. Rasif eh, elnököt idézném, akit februárban mozdítottak el. Fontos megérteni, hogy mi történik. Azt gondolom, hogy ez az üzenetünk része is lehetne. Ez az üzenet egyébként az EU-n belül is, belülre is szól, milyen ö, szabadságokat függesztettek fel, magánélethez való jog, sztrájkjog, egyesülési jog, mozgási jog, a sziget elhagyása, a szigetre való érkezés, tulajdon elkobzás, önkényes letartóztatások. Az európai polgároknak erről tudniuk kell, amikor erre a szigetre utaznak, hogy ilyen veszélyek fenyegetik a szabadságjogaikat, és éppen ezért a kereskedelmi megállapodások felfüggesztését követelem. Köszönöm. Stanislav Polcsak úr, egy kérdést szeretne valaki föltenni. Bolnám úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A kollégámnak szeretnék föltenni egy kérdést. Én nem, én bizonyos dolgokban egyetértek veled, de van itt egy kérdés. Ugye Európa, ha világra néz, azt látja, hogy bizony, az emberi jogokkal gond van, figyeljünk erre oda. Egyetértene abban, hogy Kínát vagy Szaudarábiát meg kéne büntetni, szankcionálni kéne, hiszen ott halálbüntetés van. Ezzel egyetért? Jó lenne, ha Európából nem csak szavak jönnének, hanem valami konkrétumot is tennénk. Vagy ott van például az Egyesült Államok, ott is van kérem halálbüntetés. Elnök, hát ez nem igazán kapcsolódik a témához, de meghallgatjuk Polcsák úr válaszát. Prego. Děkuji za uh, tuto otázku. Já jsem se včera Köszönöm szépen a kérdést. Tegnap én már szóltam a kínai kapcsolatokról, és eh, tudom, hogy az emberi jogoknak egyetemesen kell érvényesülniük, nem szabad senkinek a jogát kétségbe vonni, hogy kommentáljon. Kínával és Szaudarábiával kapcsolatosan sem gondolom, hogy az EU-nak hallgatnia kéne, ha bár ezek az országok komoly kereskedelmi partnerek, van jogunk ahhoz, hogy kimondjuk, ami a véleményünk. Ezzel a spontán hozzászólások végére érünk, még, illetve ez kezdődik el, Máriász képviselő követ. Köszönöm szépen. A Maldív szigetek a turisták paradicsoma, és az amerikai és európai turisták körben nagyon népszerű, ugyanakkor az emberi jogok kérdésesek az elnök szükségállapotot hirdetett meg, és az új rezsim 2008-ban került hatalomra, nagyon törékeny a rendszer, és a dzsihadisták is komoly terror fenyegetést jelentenek az országban. A szükségállapotot ugyanakkor hirdették meg, miközben rengeteg kormányellenes tüntetést is szerveztek. Az európai országok nem avatkozhatnak bele más országok belügyeibe. Ugyanakkor viszont a maldívi polgárok jogait is tiszteletben kell tartani. Az európaiak ismerik a Maldív szigetek ideális strandjait, és ez csak azonban a jéghegy csúcsa. A másik oldalon óriási a szegénység, a szociális kirekesztés, az iszlámi állam és a sária. Köszönöm szépen. Claudio következik. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, egyáltalán nem tesz jót az ország az ország egészségügyi rendszerének az, hogy a beavatkozunk a bírói rendszerébe, bírói szisztémájába. Nos, sajnálatos módon a Maldív szigeteken az emberi jogokat sárba tiporják, és úgy tűnik, hogy további rossz tendenciákat lehet majd tapasztalni. Nos, rendkívül aggódom a demokratikus standardok romlása miatt, egyre inkább láthatóak az autoratikus tendenciák, sajnos a békés demonstrálókat is megtámadják. Békés támadók, békés demonstrálókat politikai gengek támadnak meg. Jó lenne, hogyha az Európai Unió proaktívan járulna hozzá ahhoz, hogy megerősödjön a demokrácia, az, az, meg, megerősödnének az emberi jogok az, és az alapjogok ebben az országban. Köszönöm. Köszönöm, Fronzolika úr. Stylianides biztos úr, következik, parancsoljon, biztos úr. I'm uh, speaking here on behalf of my colleague. Uh, Kollégám a külügyi főképviselő nevében szólok föl, aki most nem lehet itt. A Maldív szigeteki emberi jogi helyzetről beszélünk. Hadd emlé emlékeztessem önöket arra, hogy a Maldív szigetek vezető szerepet játszott a COP21-es tárgyalások során a kis sziget államok között, ahol kidomborult az, hogy milyen szerepet tud játszani a Maldív-szigetek a nemzetközi közösségben. Áprilisban már volt szó az Európai Parlamentben a Maldív-szigeteki emberi jogi helyzetről. Az elmúlt nyolc hónap során a kormány egyre több olyan lépést tett, amelyek elszigetelik a nemzetközi közösségtől, amelyek visszafordítják a demokratizálódási folyamatot. A, a maldívi emberek egyébként nagyon sok áldozatot hoztak azért, hogy a demokratizálás elinduljon, és immár harag és félelem uralkodik Maldív szigeteken, valamint a radikalizmus veszélye is fenyeget az ellenzéki személyek folytatódó bebörtönzése aláássa a kormány szavahihető képességét, hitelességét, és felmerül az igazságszolgáltatás függetlenségének kérdése is. Nagyon komoly aggodalmaink vannak, nagyon komoly aggodalmakat fejezünk ki, nem csak, és nem csak az Európai Unió, hanem más szereplők is az, amiatt, hogy a politika beavatkozik az igazságszolgáltatásba, alkotmányellenesen értelmezik a törvényeket, és egyik napról a másikra megváltoztatják az alkotmányt annak érdekében, hogy bebetonozzák a hatalmat. Azt szeretnénk, hogyha a kormány mi hamarabb reagálna aggodalmainkra, biztosítaná az igazságszolgáltatás függetlenségét, mert az fontos azért, hogy bízzanak a rendszerben, és hogy méltányos bánásmódot kapjanak a helyi lakosok. Azt is követeljük, hogy egy de facto moratóriumot tartsanak fenn a halálbüntetéssel kapcsolatban. Minden körülmények között tartsák meg a moratóriumot, különös tekintettel a fiatalkorú bűnözőkre, és összességében is e, tegyenek lépéseket a halálbüntetés megszüntetése irányába. Az Európai Unió világossá tette, hogy kapcsolataink sérülnek akkor, hogyha a Maldiv szigetek 60 év moratórium után újra elkezdi a halálos ítéletek végrehajtását, ezt az Európai Unió és a közvélemény rossz néven veszi majd. Az Európai Unió szintén figyelemmel kíséri a radikalizáció terjedését a Maldív szigeteken. Nagyon sok maldívi állampolgár csatlakozott a Daeshez, illetve egyéb eh, terrorista csoportokhoz Szíriában és Irakban. Az Európai Unió hajlandó együttműködni a Maldív kormányjal az emberi jogok, alapvető értékek, jogállamiság megerősítése érdekében, de a Maldív kormány felelőssége az, hogy a több százezer turista biztonságát garantálják, évente több százezren érkeznek turistaként a szigetekre. A Maldív kormányok a Maldív kormány elfogadta azt a felajánlásunkat, hogy egy szakértő segítse a jogalkotási folyamatokat. Az új BTK hatályba léptetését, és felhívhatja a figyelmet azokra a területekre, ahol a jogállamiságot meg kell erősíteni a nemzetközi standardoknak megfelelően. A jogállamiság területén történő előrelépés révén mutathatja a kormány a hajlandóságot arra, hogy együttműködik az, e- a nemzetközi közösséggel a demokráciában és az emberi jogokban. Azt szeretném, hogyha ez a gyakorlatban megvalósulna. Köszönöm a figyelmüket. Grazie. Köszönöm, köszönöm szépen Stylianides biztos úrnak. Egyébként ő a következő vitánál is itt marad majd velünk. Hét állásfoglalásra induló javaslatot kaptam.